programján keresztül. Erre példaként szolgálhat a Butánnal közösen indítandó, indítandó és 2012-ben induló eh, fejlesztési program. Köszönöm biztos úr, a vitát ezzel lezárom, 12.30-kor szavazunk erről a témáról. A következő napi rendi pontunk Cimmer jelentése amelynek címe a fejlődő országok élelmiszerbiztonsági kihívásainak kezeléséhez nyújtott segítség. Gabriele Zimmer asszony a szó. Hölgyeim és Uraim, egy afrikai és európai író által kezdeményezett felhívás értelmében segítsünk Afrika szarván éhezőknek, és ne szánalomból, hanem azért, mert elismerjük a világon élő valamennyi ember jogát az élelmiszerre. Az általános emberi nyilatkozat 25. cikke is kimondja ezt a jogot. Jelenleg Afrika szarván 12,5 millió ember nem élhez, élvezheti az élelmezéshez való jogát. Több mint 30 ezer öt év alatti gyermek éhezik, és a jelenlegi számok szerint, a FAO becsülése szerint több mint egy milliárd ember éhezik ismét. Amikor az előttünk fekvő jelentésen dolgoztam, a fejlesztési szakbizottság tagjai két premisszából indultak ki. Az első az volt, hogy az Európai Unió eleget tesz annak a felelősségének, miszerint a világ éhezői számára biztosítani kell az élelmiszerhez való hozzájutást. És megemlíthetnénk a tiszta vizet, illetve az energiával való ellátottságot is. A második eh, premissza, az európai politikák elég koherensek-e ahhoz, hogy a politikai célokat eh, sikerüljen elérni a Lisszaboni szerződés 7. Eh, és 208. cikke alapján. A bizottság tavaly kiadott egy közleményt, amelynek a célja a fejlődő országok támogatása, humanitárius segítségnyújtása az élelmiszer ellátás területén. A bizottság tehát egy sor feltételt már meghatározott, ezeket mi a szakbizottságban támogattuk. De e, több olyan terület van, ahol nem elég határozott az irány, irányultság. Nem elég világos például, hogy az összes ő érintett politika közötti koherenciát eh, hogyan sikerül biztosítani a nemzetközi kereskedelemben, a közös agrárpolitika reformja kapcsán, hogyan lehet a megfelelő korrekciókat elvégezni. Súlyos hiányosság marad az is, eh, hogy az éhezés elleni küzdelem során a eh, nemzetközi szervezetek politikai programjában ez nem szerepel elég hangsúlyjal, és ez igaz az Európai Unióra is éjségkatasztrófák nem egyik napról a másikra történnek, ezeknek sok oka van. Nincs időm eh, minden okot ismertetni, de a jelentésemben ezek világosan meg vannak fogalmazva. Egyértelmű az, hogy az éghajlatváltozás, eh, a tőzsdei spekulációk, eh, az árak volatilitása, a land grabbing és az etikátlan kereskedelmi politika az éhezőket, a menekülteket sújtja elsősorban az időseket, a védtelen nőket és gyermekeket. A jelentésünkben három kérdésre koncentráltunk. Az első, támogatjuk, és azt, hogy emberi jogi alapra helyezzük az ellátás kérdését. Az embereknek joga van az élelemre, ez a politikai programok élére kell helyezni, és megfelelő ellenőrzési mechanizmusra van szükség, eh, a, a, annak ellenőrzésére, hogy betartják-e mindenhol ezeket a szabályokat. Egy megoldási lehetőség már felkínálta magát, de a kis gazdaságok erősítése, tehát a mezőgazdaságban konkrét intézkedésekre lenne szükség, és el fel kell lépni az ellenőrizetlen föld felvásárlások, illetve a tőzés spekulációk ellen. A földvásárlások mértéke sokkal nagyobb, mint valaha is hittük. Az utolsó számok Ugandára vonatkozóan 22 ezer olyan esetről számolnak be, amikor elüldözték az embereket a saját földjékről, mert hatalmas brit multik vásárolták fel a földeket. Harmadsorban és ez a harmadik fontos kérdés, amiről beszélni szeretnék, politikai koherenciára van szükség a különböző szakpolitikák között, hogy ne eh, teljesen külön eh, folyjon a fejlesztési politika, azután az agrárpolitika és a kereskedelmi politika, és eh, egymás eredményeit megsemmisítsék. Ezzel a jelentéssel, és a holnap, kérem, hogy holnap szavazzák meg az ebben foglaltakat. Köszönöm szépen, most pedig rátérünk a spontán felszólásokra. Antonescu asszony kap szót először. nagyon súlyos humanitárius probléma mellett az égség a békét, a biztonságot is fenyegeti az élelmiszer spekuláció, a biológiai sokszínűség megszűnése, a talajromlás, a vízforrások veszélyeztetettsége, ezek mind kísér jelenségei az éhezésnek azt javasoljuk, hogy az élelmiszerhez való jog az EU politikáinak egyik sarokkövévé váljon. Az élelmiszer biztonság kapcsán koherens, egyeztetett politikára van szükség az egész Európai Unióban. Emellett a fejlesztési politikában, a kapban, az energia és kereskedelmi politikában, a kutatási programokban is ebből a feltevésből kell kiindulni. A partnerországokban is transzparens monitorozó mechanizmusokat kell kialakítani, együtt kell működni a civil szervezetekkel, az önkormányzatokkal, hogy így megvalósulhassanak ezek a politikák. Szóval, Köszönöm szépen. Tisztelt kollégák! A fejlődő országokban az élelmiszerbiztonság, különösen Afrika bizonyos részei nagy kihívást jelent. Ezzel szembe kell néznünk méghozzá mielőbb, hiszen több millióan áldozatai az éhénységnek, ez nem fogadható el az Európai Unió számára, hiszen ennek vannak humanitárius, illetve biztonsági következményei. A nemzetközi közösség nagyon lassan és nem kellő mértékben reagált erre a problémára. Az Európai Uniós tagállamoknak meg kell erősíteniük a részvételüket a humanitárius segítség területén, ezt fejlesztési támogatásra kell változtatni, különösen a mezőgazdasági támogatásra gondolok a vidéki területeken. Támogatni kell az oktatási programokat, illetve mindenkinek részt kell ebben vennie, akinek szükségem van rá. Egy széles oktatási programra van tehát szükség, ez hatékony eszköz lehet, amely segíthet, a, hogy kilábaljunk ebből a problémából. Köszönöm szépen, tisztelt Elnök asszony, biztos úr, az élelmiszerbiztonság élet-halál kérdése az Európai Unióban, a világon, és ezt látjuk Afrikában. A bizottság feladata, hogy megfelelő intézkedéseket hozzon és megfelelő támogatást nyújtson. Én a fenntartható élelmiszer termelést szeretném támogatni, hiszen a mezőgazdasági termelés a vidékfejlesztés egyik nagyon fontos pillére. A külső forrásokra, illetve olajra épülő tevékenységeket vissza kell szorítani, külön tekintettel oda kell figyelnünk a kis gazdálkodókra, illetve a nők igényeire. Ezen kívül oda kell figyelni az áru piacon a spekulációra, hiszen ez továbbra is katasztrofikus következményekkel van az élelmiszer árakra. Ezért szabályozni kell a pénzügyi ágazatot. Mrs. Keller. Köszönöm, Kellasz. Köszönöm, és köszönöm a raportőrnek is a nagyszerű jelentését. Én úgy gondolom, hogy a, az agrárpolitikának nagyon koherensen kell alakulnia a fejlesztés politikával. Valójában nem élelmezzük el nem élelmezzük a világot az agrárpolitikánkkal. A, legal- a jelenlegi agrárpolitika erre nem is alkalmas. Egyébként is úgy gondolom, hogy Nekünk nem a globális piacot kell megszereznünk az európai agrárpolitikánkkal, a legtöbb agrártermelésnek helyben kell megtörténnie. Tehát segítenünk kell a fejlődő országokat, hogy magukat ellássák élelmiszerrel. De mégis mit teszünk jelenleg? 72%-a a hústermelésünknek külföldi szója importtól függ. nem élelmezzük a világot, hanem eh, éheztetjük. A külső erőfeszítéseinket a belső reformokkal kell összhangba hozni. Ferreira. Obrigado, Sra. Presidente. A discussão de um quadro estratégico para ajudar os países em desenvolvimento. Köszönöm, elnök asszony stratégiai keret kialakítására van szükség eh, ahhoz, hogy a fejlődő országok elérjék a millenniumi fejlesztési célkitűzéseket. Ez önmagában egy üdvözlendő dolog. Ugyanakkor a részleteket kell megnéznünk, minden összefügg azzal, hogy összeilleszthethető-e az élelmiszerbiztonsági politikánk és a szektorális politikánk, például az energetika politika, energiapolitika, illetve az agrárpolitika. Ez a kettő szakpolitika terület hogyan illeszkedik a fejlesztési politikánkhoz a szabad kereskedelem és az intenzív fejlesztési modellek előmozdítása aláássák a kisméretű gazdálkodókat. Nem szabad másra csak élelmiszertermelésre használni a legtermékenyebb földterületeinket. Ha nem így járunk el, azzal valójában a, nem segítünk a fejlődő országoknak. oda kell hatni, hogy a fejlődő országok is el tudják látni a népességüket. Köszönöm. Hölgyeim és Uraim, ma többek között arról is beszélünk, hogy hogyan tudnánk segíteni a fejlődő országoknak abban, hogy megoldják az élelmezések kapcsolatos problémáikat. Egyrészt politikákat alkotunk, politikai folyamatokat indítunk el. Ma itt egy kiváló jelentésről beszélünk, és ennek kapcsán a bizottságnak is köszönettel tartozunk. Másrészt viszont azt is meg kell említeni, hogy idén, május 10-én az Európai Bizottság bejelentette azt, hogy meg fogja vizsgálni, milyen összegeket kapnak azok az országok, amelyek jelenleg vám kedvezményekben részesülnek, és ezeket a kedvezményeket csökkenteni akarja a bizottság. Tudjuk, hogy mi áll el mögött, csökkenteni akarják a fejlődő országoknak adott támogatásokat. Pascal úr. V rozvojných krajinách je dlhodobým problémom. Opakujúce sa hladomory likvidujú populáciu týchto krajín, pričom postihnuté hladom sú najmä ženy a deti Ezekben az országokban, amelyeket különösen sújt az éhínség, a gyermekek és a nők vannak kitéve a legnagyobb veszélynek. Az élelmiszer biztonság kérdéseit taglalva, a jelentés, mint legfontosabb tényezőt azt emeli ki, hogy a helyi közösségek kezében kell, hogy maradjon a föld hogyha a külföldi befektetők vásárolják fel a földeket, akkor ez kontrollálatlan elvándorlást eredményez a kormányoknak biztosítani kell azt, hogy a lakosságuk hozzájusson az élelmiszerhez. Párbeszédet kell indítani a földhasználatról, a víz felhasználásáról. Az EU-nak morális kötelessége is, hogy elindítson egy ilyen párbeszédet és vitát. Köszönöm. Madam President, Köszönöm, elnök asszony. És köszönöm Cimerasszonynak ezt a jelentését, illetve mindenkinek, aki ebben a fontos témában megszólalt. Köszönöm a megszólalását. Örülök annak is, hogy Cimerasszony üdvözölte az Európai Bizottság közleményét, az Európai Szakpolitikai Keretprogramot, amelynek célja az élelmiszerbiztonsági kihívásokra való felkészülés, illetve azokra való reagálás, ez ciusára datálódik. Önök is tudják, hogy az Európai Unió fejlesztési politikájáról közelmúltban lezajlott vita az élelmiszerbiztonságot előtérbe helyezte, és arra próbálta rábírni az Európai Uniót, hogy fenntartható zöld növekedést biztosítson. Az élelmiszerbiztonság az egyik legfontosabb erőfeszítésünk. Bátorítjuk a partner államokat annak érdekében, hogy a befektetéseikkel az élelmiszerbiztonságot mozdítsák elő. Azt gondoljuk, hogy sok mindent tehetünk még annak érdekében, hogy a fejlődő országokat közelebb visszük a minimum fejlesztési célok teljesítéséhez. Egyre nagyobbak azonban a kihívások is. Afrika szarván a jelenlegi helyzet önmagában is igazolja azt, hogy össze kell fognunk, és egyrészt meg kell oldanunk a jelenlegi válságot, másrészt pedig Afrikának ezen régiójában hosszú távú élelmiszerbiztonságot kell teremteni. Az élelmiszerbiztonságot fenntartható módon kell biztosítani a legsérülékenyebb népességek részére is az agrárkutatások prioritást élveztek eddig is, és ez a jövőben is így lesz. Elhangzottak aggodalmak azzal kapcsolatban, hogy milyen szerepet játszott a pénzügyi spekuláció az áringadozásban. Ezzel kapcsolatban hadd mondjam el, hogy az Európai Bizottság vizsgálja a spekuláció szerepét az élelmiszerárak alakulásában. Minden esetre Bátorítanunk kell a piacok jobb átláthatóságát annak érdekében, hogy a piacok jobban működjenek, és jobban tudjunk reagálni, koordináltabb módon tudjunk reagálni a fejleményekre. Az Európai Bizottság odafigyel a növekvő élelmiszer árakra, és arra, hogy az milyen hatással van a fejlődő országok gazdaságára. Ennek megfelelően fogunk cselekedni. A pénzügyi piacokkal kapcsolatos két rendeletre utalnék itt, illetve irányelvre, amelyekkel kapcsolatos javaslatot az Európai Bizottság az ősz folyamán fogja benyújtani. Ezek az intézkedések is a pénzügyi piacok stabilitását, integritását, átláthatóságát fogják szolgálni, beleértve a származékos ügyletek piacát is. A az élelmiszer segélyezést is a lehető leghatékonyabban kívánjuk a jövőben folytatni. Egy szándéknyilatkozatot írtunk alá a római bázisú ENSZ ügynökségekkel. Az Európai Bizottság szeretné megnyugtatni az Európai Parlamentet, szerintünk sem szabad, hogy a nagy méretű földfelvásárlások a földhasználati jogát aláássák a fejlődő országokban. Itt mondom el, hogy az Európai Bizottság támogatja a megfelelő termőföld politikák kialakítását és ilyen jellegű iránymutatások, útmutatások kiadását. A szakpolitika szerepet játszik az éhezés elleni harcban, a fejlesztési együttműködésnek a szegénység és az éhezés elleni fellépés továbbra is sarokköve marad. Jövő héten pedig az Európai Parlament élelmiszerbiztonsági rendezvényt tart, az Európai Bizottság ezt támogatja. Köszönöm, biztos úr, holnap 12 órakor szavazunk erről a jelentésről. A következő napi rendi pont Kavada úr jelentése az európai iskolák rendszeréről, és meg is adom a szót Kavada úrnak 4 perc.